Eh, buongiorno a tutti, non siamo a... Üdvözlöm a kollégákat! Nem mondhatnánk, hogy a terem megreped a látogatottságtól, a nagy tömegtől, de azért ideje, hogy elkezdjük a munkát, mert nem várhatunk végtelenségig, úgyhogy kezdjük el a munkát. 9.30-nál tovább semmiképpen nem tarthat az első téma vitája, úgyhogy el kell kezdenünk azt. Bejelentem a kollégáknak, lehet, hogy már hallották, hogy az elnökségi ülés 11.15-től elmarad, ugyanis a koordinátorok többsége nem jelent meg Brüsszelben. Az elnökök értekezlete az előző ülésén egyébként úgy döntött, hogy irányító bizottságot állít föl a parlament véleményét a delegált aktusokra vonatkozóan, hogy kidolgozza. Itt a harmadik országoknak nyújtandó pénzügyi segítségről van szó ebben a kontextusban. A külügyi bizottság elnöke vagy képviselője hivatalból jelen lesz ebben az irányító bizottságban, és ebben a bizottságban az EU 2020-as programjának az alkalmazásáról lesz szó. Kértem a kolléganőt, hogy helyettesítsen majd ott engem. Az első napi rendi pontunk egy állásfoglalás Grúzia és az EU közötti vízumkönnyítésekről. A szerző azonnal szót kap, nem nyújtom tovább a bevezető szavakat. Köszönöm, elnök úr! Grúziáról már sokszor vitatkoztunk az utóbbi hónapok során, itt a bizottságban, a plenáris ülésen is. Tegnap a mi bizottságunk egy képviselői csoportja Szakasvili úrral találkozott, aki éppen itt van Brüsszelben, és így alkalmunk nyílt arra, hogy néhány kényes kérdést megvitassunk vele. A grúz elnök az Európai Parlament munkáját ebben a témában nagyra értékeli. A Libe Bizottságban már készül a jelentés arról az EU-Grúzia között megszületendő vízakönnyítési egyezményről, és arról a, az egyezményről, amely a, az engedély nélkül EU-ban tartózkodók státuszáról rendelkezik majd. A helyzet az, hogy e két témának a megvitatás október végéig lezárul, és az Európai Bizottság június 23-ai nyilatkozata értelmében a következő lépés az lesz, hogy a Libe Bizottság október 25-26-án ezt a szöveget megvitatja, elfogadja, és a decemberi plenáris ülésen már szavazni fogunk erről a szövegről. Lenne néhány háttérinformáció erről a két témáról. Június 17-én Brüsszelben az EU és Grúzia képviselői már aláírtak egy megállapodást a vízumkönnyítés egyes aspektusairól, illetve a vízum díjának csökkentéséről, és bizonyos grúz lakossági csoportok könnyített kiutazásáról. 60 euróról 35 euróra csökken a vízum ára a grúz polgárok számára, és új lakossági csoportoknak lesz joguk vízumot igényelni. 2010-től pedig a nem engedély nélkül EU-ban tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló egyezmény is hatályba lép, 2011-ben fogják ezt ratifikálni, és akkor véglegesen a 2011-es parlamenti, itteni parlamenti és a grúz parlamenti ratifikáció után. A vízumkönnyítési egyezményt, megalapodást 2008 óta tárgyaljuk a grúz féllel. A liberalizáció első fázisában tart még a dolog. Tehát van még mit tárgyalni. A keleti partnerségi politika keretében zajlik mindez. Ami az engedély nélkül EU-ban tartózkodó személyek visszafogadását illeti, az EU és Grúzia közötti együttműködést el kívánjuk mélyíteni, és az illegális bevándorlást csökkenteni akarjuk. Gyors eljárást akarunk létrehozni, kialakítani, amelyben az ilyen személyek identitásának megalapítása gyorsan megtörténik, és amennyiben ezek a személyek nem töltik be az EU-ban tartózkodás feltételeit, Grúzia köteles lesz őket azonnal visszafogadni, az ilyen személyek tranzitját, visszaszállítását is felgyorsítjuk. Egy ilyen egyezmény nagyon fontos, és fontos különösen az, hogy minél hamarabb megszülessen, hatályba lépjen, Ez gyakorlatban könnyen megvalósítható, mert nem, nem nagy tömegekről beszélünk. Grúziában tiszteletben tartják az emberi jogokat, aláírták és betartják az emberi jogi egyezményt, és vannak ugyan illegális grúzok az EU-ban, de ez nem egy tömeges probléma. Grúzia az Európa Tanácsnak is tagja. Ami ezzel párhuzamosan a vízunkönnyítést illeti, ez a megállapodás is így viszonylag hamar hatályba léphet. Ez mindkét fél érdeke, gazdasági, kulturális és számos egyéb szempontból. Oda kell figyelnünk arra, hogy közben hogyan alakul az EU és az orosz fél kapcsolata. 2007-ben ugyanis aláírtunk egy egyezményt Oroszországgal. Abházia ö, lakosságával kapcsolatban. Ugye azok, akik orosz útlevélre rendelkeznek a térségben, azoknak több joguk van, mint a Grúziában élő abházaknak. Ezért a vízumkönnyítés így e csoport számára is előnye jár, és általában véve a grúz polgárok számára. Közös siker, hogyha ez megszületik. Szerintem a végrehajtással nem lesznek súlyosabb gondok. És kapcsolatainkban eleve egyre kevesebb lesz a feszültség. Azt mondhatjuk, hogy jók a kapcsolataink a grúzféllel. Kérem a kollégákat, hogy az elmondottak alapján a véleménytervezetet fogadják majd el. Ki kíván hozzászólni? Senki. Di intervenire, allora forse potremmo dare la parola a il rappresentante della Commissione, se, se è in sala. Akkor hallgassuk meg a bizottság képviselőt, ha egyáltalán itt van. Az Európai Bizottságtól ki van itt? C'è un consulto in atto, lo dico per i colleghi che non stanno... Egymással egyeztetnek a kollégák, hogy kiszólaljon meg. Ki képviseli tehát akkor a bizottságot? Eldöntötték? Igen, parancsoljon van. Bernard Filipnek hívnak, a bizottságnál dolgozom. Röviden szeretnék a témában nyilatkozni a vízum könnyítés és a visszaengedés tekintetében. Ez egy partnerség keretén belül valósul meg, és támogatjuk a közeledést a két fél lakosságának közeledését. Az Európai Uniónak olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek egyfelől támogatják Grúziát az újjáépítésben a háború után, és segítik a jogállamiság demokrácia teljes körű érvényesülését. Valóban az emberi jogok alapvetően érvényesülnek Grúziában. Grúzia valóban tagja számos nemzetközi egyezménynek, a menekültügyi 51-es egyezménynek és számos egyéb kartának, és folyamatos az emberi jogi párbeszéd Grúziával, nagyon pozitívak ennek a, az eredményei, és bízunk abban, hogy ez a párbeszéd végül is amíg megmaradt problémákat, vagy az eszten felmülő problémákat képes lesz kezelni, megoldani. Tehát megfelelő keretet ad a közös fellépésnek. Elégedettek vagyunk tehát a tovább lépéssel a témában történt előrehaladással. Köszönöm. Még egy kolléga kíván kiegészítésképpen felszólalni. Bemutatkozna, kérem? Csak egy dolgot szerettem volna elmondani, azt, hogy a két egyezménynek egyszerre kell hatályba lépnie. Tehát nem lehet az, hogy bármelyik a másikat megelőzi. Ez a mérleg két nyelve. Ez, nem, ez mintha nem derült volna ki egyértelműen az elmondottakból, ezt szerettem volna hozzátenni. Tehát a visszafogadási egyezménnyel van több gondunk, mert ezt még nem írták alá a felek, és ezért túl korai lenne erről ma itt vitázni, hiszen felmerültek gondok a tárgyalások során, az Egyesült Királyság, Dánia, Írország nem értett egyet bizonyos dolgokkal. Ezeket lehet, hogy sikerül hamarosan megoldani, de és, és reméljük, hogy a tanács képes lesz majd a felekkel aláíratni a következő hetek során akár ezt, de ezt még nem kezelhetjük tényként. Ha megszületik az aláírás, akkor lehet a következtetésekről szót ejteni. Köszönöm szépen. Akkor végül visszaadom Lizek úrnak a szót, hogy foglalja össze a vita eredményeit. Természetesen csak, ha kívánja ha bármit akar még hozzáfűzni, nem, nem kíván Lize úr szólni. Akkor beszéljük meg a következő üléseink időpontjait. E témában szeptember 16-án, vagyis hát most van ennek az első vizsgálata, 20-án beszélünk, majd szavazunk róla a bizottságban ismét október 5-én lesz majd a következő lépés. 5 perccel hamarabb befejeztük ezt a témát, mint ahogy terveztük, úgyhogy 5 percre most szünetet rendelek el, hogy a közmeghallgatás szereplői itt közben elfoglalhassák helyüket a pódiumon. 5 perc szünet tehát.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

Bene, abbiamo atteso qualche minuto per cercare di avere eh, una. Vártunk néhány percet, hogy a kollégák eh, még elfoglalhassák a helyüket. Hát még mindig nincs tele a terem, de legalábbis a meghívott vendégeink itt vannak, és a jelentés tevőink is, akik nagyon pontosak voltak. Köszöntök minden vendéget, az előadóinkat. Tudják, hogy az Európai Fekete-tengeri Stratégia egy olyan kezdeményezés, amelyel egy vitát szeretnénk elindítani a regionális együttműködésről a Fekete-tengeri térségben, és hogy az EU ebben milyen szerepet játszhat. A meghallgatásunknak természetesen az a célja, hogy először is kicsit kikövezzük az utat, megágyazzunk ennek a vitának, amelyet majd lefolytatunk Gulián kollega jelentéséről. Onyan Hincsev úr már itt van körünkben, ő a Regionális és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének vezető munkatársa, Szofiából érkezett, Dr. Lor del Delcourt, a e, Párizsi e, Nemzeti, Kapcs- Nemzeti Stratégiai Kapcsolatok Intézetéből érkezett, e, és a német Marshall Alapítvány képviseletében üdvözlöm Mark Cunningham urat. A jelentés készítőjét is szeretném üdvözölni, az Ipari Regionális Politikai Szakbizottság képviseletében készíti el ezt a jelentést, és már is megadom a szót Unguriánú úrnak, a raportőrnek, hogy vezesse be a témát. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm valamennyiüknek, hogy eljöttek, szeretettel köszöntöm a tisztelt szakértőinket. Azt hiszem, hogy hálával köszönettel tartozunk Albertini úrnak, az elnök úrnak is, és az AFET titkárságának is, azért, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, amely véleményem szerint nagyon fontos előrelépés, afelé, hogy kidolgozzunk egy új perspektívát a keleti-tengeri térség számára és erről szól majd az én jelentésem is. Ahogy az elején, az ülés elején elhangzott, két oka is van annak, amiért nagyon üdvözlöm azt, hogy ma sor kerül erre az eszmecserére, és amiért egyáltalán kezdeményeztem, hogy elkészüljön egy jelentés a Fekete-tengerről tengeri térségről. Az első, és talán ez jó kiinduló pontja lehetne a vitánknak, stratégiai jelentősége van a Fekete-tengeri térségnek. Különösen az európai biztonság és az energiaellátás szempontjából. 2007 óta amikor is Románia és Bulgária csatlakoztak az EU-hoz, a Fekete-tenger tulajdonképpen részben az EU belső tengere lett, beltengere lett. Ami tehát a Fekete-tengeren és a térségben történik, annak most már közvetlen hatása van az EU-ra. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy az EU importálta, úgymond, úgy a kihívásokat, mind a lehetőségeket, amelyek a Fekete-tengerrel függnek össze. A kérdés az, hogy az EU hogyan reagál a fekete tenger közelségére és az ezzel együtt járó komplex helyzetre. A legjobb politika az lenne, hogyha, hogyha a fekete tenger itt lenne az EU-ban és azt hiszem, hogy ez egy elég nehéz javaslat lenne. Viszont amiben egyetérthetünk az az, hogy az EU elismerje a Fekete-tenger stratégiai jelentőségét. Ezt tulajdonképpen 2007-ben megtette, amikor elindította a Fekete-tengeri szinergia programot. Ennek a története, illetve a múltjának a hiánya a második indok, amiért ez a mai meghallgatás nagyon hasznos lehet. A Fekete-tenger szinergiája biztosíthatja a biztonságot, stabilitást, demokráciát és jólétet ebben a térségben. A kérdés az megint csak, hogy ez elége. És mit értünk el eddig ezzel a e, fekete e, tengeri szinergiával. Ez a program szerintünk sikeres volt, amennyiben egy új koncepció dolgozott ki a Fekete-tenger számára, és amennyiben leszögezte azt, hogy stratégiai jelentősége van az EU számára a Fekete-tengeri térségnek. De három évvel ennek a programnak az elfogadása után még mindig folynak viták erről. A bizottság 2008-ban közzétett egy jelentést a Fekete-tengeri Szinergia Program első évéről. De 2009-ben és 2010-ben tulajdonképpen nem történt semmi, nem készült ilyen hasonló jelentés. Ahogyan valaki itt bölcsen azért nem készít jelentés, mert nem történt semmi. Hát erről is beszélhetünk. De Időközben azt hiszem, hogy a Fekete-tengeri térségben jelenlévő kihívások továbbra is léteznek, sőt, némelyik időközben már egész válsággá alakult. 2008-ban Oroszország és Grúzia közötti háború elmélyítette válsággá mélyítette a kihívásokat. Azután az orosz fekete-tengeri flotta kiterjesztése és nagyon komoly aggályokat okozott a Fekete-tenger biztonságával kapcsolatban. Az energiaválság, Oroszország részvételeben, azután néhány Fekete-tengeri ország országban is nagyon aggasztó tendenciákat figyelhetünk meg. És szerintem van még egy harmadik probléma is, ami a Fekete-tengeri Szinergia Program láthatós váltételét jelenti. Nem voltak magas szintű miniszteri tanácskozások a közelmúltban erről a kérdéskörről. Egy másik probléma pedig az, hogy nincsen egy konkrét meghatározott finanszírozás forrás az EU fekete-tengeri politikája számára. És hogyha össze kellene foglalnom az eddigieket, azt hiszem, hogy ma arra van szükség, hogy E, magasabb szintre emeljük az e, Fekete-tengeri szinergia programot, és egy EU stratégiát e, dolgozzunk ki ebből. A közelmúltban útjára indított balti-tengeri EU stratégiához hasonlóan. Más szóval azt hiszem, hogy ugye ez a szinergia program létezik, de nincs stratégiánk milyen haszonnal járna egy stratégia elkészítése, kidolgozása, egy teljes átfogó EU stratégia garantálná, hogy integrált legyen az EU megközelítése ezzel az egész térséggel kapcsolatban, ennek eredményeképpen elkészülhetne egy részletes cselekvési terv, világos célkitűzésekkel, kezdeményezésekkel, kritériumokkal, benchmarkokkal. És ez azt is eredményezhetné, hogy egy konkrét költségvetési sort különítenénk el az EU költségvetésében a Fekete-tengeri stratégia számára. Egészen röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni, hogy most jelenleg mi a helyzet. Nagyon köszönöm, és örömmel várom, és hallgatom meg majd a következő előadókat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a tisztelt képviselő úrnak, Hungoriána úrnak, most pedig eh, eh, megadom a szót első vendégünknek, Ognál Mincsev úrnak, aki Szofiából érkezett a Regionális és Nemzetközi Tanulmányok Intézetéből. Örülnék, hogyha 10-15 percnél nem lenne hosszabb az ön előadása. Köszönöm. Elnök úr, Hölgyeim és uraim, a Fekete-tengeri térség jelentős biztonsági problémákat vet fel. Ezekre szeretnék röviden kitérni. A Fekete-tengeri térség az elmúlt húsz évben strukturális változásokon ment keresztül. A kommunista időszak utáni időszakban a volt Szovjetunió térsége és a közép- és kelet-európai országok az euróatlanti eh, biztonsági térség felé mozdultak el, ami az intézményeket, biztonsági garanciákat illeti. Most pedig eh, ezt a folyamatot szeretném megvizsgálni. A stratégiai tényezők, mint az Orosz Föderáció, illetve a térség tradicionális aspektusai, Törökország például, megpróbálnak a térségben bizonyos országok felett részbeni befolyással bírni. Ez pedig eh, strukturális biztonsági problémákat eh, vet fel. A határok kérdése, a stratégiai egyensúlyok, kérdése felmerülnek, és a második kérdés a közösségek kérdése, illetve ezek eh, kapcsolatai a közösségek eh, közötti státuszkó kapcsán, illetve a harmadik az intézményi gyengeség. A strukturális átalakulások eh, számos más változással kell, hogy kéz a kézben járjanak az elit körében is. A Fekete-tengeri térségben számos paradigma érvényesül. Az első az euróatlanti paradigma, az európai modell, amely a kölcsönös függőséget is jelenti. Sajnos ez a modell visszalépés az elmúlt 5-7 évben. A másik modell a biztonsági paradigmát tükröző modell. Jelenlegi Oroszország és egyre inkább Törökország képviselik ezt a paradigmát. Ezen kívül létezik még egy olyan paradigma, amelyek új országok, és ők egyenlőre a nemzetállam kialakításán fáradoznak, az új függőségüket szeretnék megvédeni, és az euró európai, illetve euróatlanti paradigmához állnak közelebb. A térségben van egy viszonylag új tényező, amely szintén növekszik, Ez pedig a radikális iszlamista, szeparatista mozgalmak. Az alapvető paradigmát, illetve, paradigmák, illetve a stratégiai elmozdulások az egyik típusú erő felől a másik felé különböző értékeléseket tesz szükségesé. Egyrészt, ami a katonai biztonságot illeti, három dolgot lehet elmondani pozitív értelemben, ami a katonai biztonságot illeti. Sajnos a térségben fegyverkezés történik, új orosz katonai bázisok Abháziában, Észak-Oszétiában, illetve van egy új török katonai bázis, Azerbajdzsán nyugati térségében, amely Örményországgal határos, illetve a Dél-Kaukázusban, Örményországban és Azerbajdzsánban különösen érzékelhető ez a tendencia. Egyre több a fegyver, a katonai személyzet száma is növekedett, illetve növekszik a nyomás gyakorlás az összes konfliktus területén, dél Abháziában és Hegyi Karabachban. Ezek a tendenciák veszélyesek, hiszen felérénkíthetik a befagyasztott konfliktusokat, illetve új katonai konfliktusokat teremtetnek, amelyek az Európai Uniót is érintik. A második megjegyzésem, és erre már kitértem, Léteznek a térségben, nem csak a dél-kaukázusi térségben, a különböző etnikai csoportok közötti konfliktusok, Transnistriával, Moldovával szintén vannak konfliktusok. Nagyon intenzív és sajnálatos folyamatok érzékelhetőek az észak-kaukázusi térségben, és ezek a folyamatok nem ellenőrizhetőek sem Oroszország, sem más országoknak a térségben nem volt lehetőségük arra, hogy a különböző közösségek problémáit megoldják, illetve egy olyan kontextusba helyezzék mindezt, amely egy sokkal stabilabb környezet kialakítását tenné lehetővé. A második aspektus a tengerbiztonság. A status quo Oroszország és Törökország haditengerészeti erőkkel rendelkezik. Ez nagyon fontos mindkét ország számára. Uh, Ukrajnával kötött Oroszország a Fekete-tengeri flottáról egy megállapodást, és mindannyian, mint mindannyian tudjuk, a Montreáli konvenció értelmében a külső tengeri erők nem léphetnek be a térségbe három hétnél hosszabb időre. Törökország tagjelölt ország, és jó lenne, ha az Európai Unió feltenni azt a kérdést, hogy a közös kül- és biztonságpolitika értelmében tesz-e vajon Törökország kivételt a Fekete-tengeri térségben az Európai Unió tengeri erői számára a Montreali konvenció értelmében. A tengeri biztonság kérdése nagyon szorosan kapcsolódik más kérdésekhez is. A Fekete-tengeri térségben jelentős problémák merülnek fel. Még akkor is, hogyha az Európai Unió megpróbál javítani ezen a biztonsági aspektuson, az elmúlt évben három hajó süllyedt el néhány mérföldre Törökország, Bulgária és Ukrajna határaihoz közel, anélkül, hogy ezen országok hatóságai megpróbálták volna megmenteni ezeket a hajókat. A legtöbb tengerész életét vesztette ezeken a hajókon. A tengeri biztonság kérdése a határellenőrzés problematikájához is kapcsolódik a határokon átnyúló bűnüldözés és csempészethez is kapcsolódik. Az Európai Unió pozitív tapasztalatokra tett szert, Ukrajnával és Moldovával, illetve jelentős tapasztalatokra tett szert az elmúlt két évben a Monitoring Mission segítségével Grúziával igyekszik eh, segíteni ezeknek az országoknak. Nagyon fontos, hogy ez megfelelő pozitív politikai eh, keret álljon rendelkezésre, ezek eh, megfelelő védelemben biztosuljanak, részesüljenek, és fontos, hogy az északi kaukázusi térség ne legyen egy fekete pont, és ne tudjanak innét különböző árukat csempészni nyugat felé. Ami az energiabiztonságot illeti, ez egy nagyon népszerű téma, és nem szeretnék erről sokat szólni. Az energiapolitikai problémák eh, a közép- és kelet-európai országokban az Orosz Federáció stratégiájához kapcsolódnak, amely igyekszik eh, monopóliumot kialakítani az energiaellátásban. Ennek politikai következményei is vannak, és természetesen üzleti következményei is, hiszen a monopólium árnövekedést, magas árakat jelent, illetve különleges biztonsági implikációi is vannak ennek a kérdésnek, nem pusztán absztrakt jövőbeni stratégiai megfontolások miatt, hanem a jelenlegi helyzetállás miatt is. Ezt a típusú monopóliumot az Orosz Föderáció energia bárókkal igyekszik fenntartani, és az ország keleti részében különösen erőteljesek ezek a kapcsolatok, tehát az energia monopolizáció jelentős mértékben ér, érzékelhető. Azt gondolom, hogy ami a jelenlegi politikai keretet illeti, amelyet az Európai Unió definiált magának a Fekete-tengeri térségben, a következőkre tudnám a hangsúlyt helyezni. A határokon átnyúló együttműködésre, annak érdekében, hogy meg tudjuk akadályozni a szűr, szürke gazdaság növekedését, a bevándorlással kapcsolatos problémákat. Az Európai Uniónak sokkal intenzívebben kéne bekapcsolódnia a Fekete-tengeri térségben a tengermentési akciókba, és sokkal többet tehetne a környezetvédelmi szempontok érvényesítése szempontjából. Vannak új olajvezetékek, amelyek jelentős mértékben veszélyeztethetik a környezetet. Azt gondolom, hogy ezeknek a típusú növekvő tevékenységeknek, ami az Európai Uniót illeti, nagyon fontos, hogy az Orosz Federációval erősödjön a kapcsolatok, és fontos, hogy stabil háttere legyen ezeknek a kapcsolatoknak, annak érdekében, hogy mindezek hosszú távú perspektívákon és megfelelő elveken alapulhassanak. Törökország a másik eh, nagyon fontos szereplő a térségben, tagjelölt ország, és eh, az euróatlanti biztonság eh, tól elmozdul a konkrét magatartás és az értékeket illetően is egy másik irányba. Köszönöm szépen. Grazie, dottor Minkev. La parola alla... Uh... Köszönöm szépen. Lordel Kúr kap most szót Párizsból, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetéből. On the Black Sea Synergy and most... Köszönöm szépen. Szeretnék a Fekete-tengeri szinergia kérdésével foglalkozni, és ezen belül is néhány fő észrevételt fogok tenni az előadásomban. Induljunk ki abból, hogy mi volt az alapja a Fekete-tengeri szinergiának. Ezt követően arról beszélek majd az előadásomban, hogy hol tart ennek a programnak, a programnak a végrehajtása. Sajnos az előadó mikrofonja nem jól működik. A Szinergia program végrehajtása lesz tehát előadásom második pontja. Honnan is indulunk? A fekvő-tengeri szinergia indítás, elindításakor először is egyre nagyobb figyelmet fordítottunk a fekete-tengeri régióra, annak kapcsán, hogy 2007-ben Románia és Bulgária csatlakoztak az EU-hoz. Másodszorban ez az új bővítési hullám együtt járt azzal, hogy az energia biztonság problematikája egyre aggályosabbá vált ebben a régióban. Ez a korábban az EU külpolitikájában csak egy periférikus tényező volt. És végül a Szinergia program azért is indult, mert a szomszédsági program általánosságban, és konkrétabban ennek a programnak a biztonsági vetületével összefüggő felülvizsgálata azt eredményezte, hogy szükségesnek tartotta az EU egyre inkább a regionális együttműködés erősítését, hogy ez egészítse ki az korábban domináns más egy általános együttműködési formákat. Így 2007-ben indította el hivatalosan az EU a Fekete-tengeri szinergiát. 2008. februárjában a külügyminiszterek Kievben találkoztak. Először egy rugalmas keretnek gondolták ezt a szinergia programot, ami más EU politikákat, így, így a Törökországgal kapcsolatos társulási politikát és az Orosz Federáció stratégiai partnerségi programját volt hivatott kiegészíteni. Ez egy közös erőfeszítésnek indult, valamennyi partner szervezet bevonását célozva. A fektett tengeri színevia célja az volt, hogy erősítse a stabilitást az egész fekete tengeri térségben sok prioritást, feladatot határozott meg egy, egy EU közlemény a környezetvédelemmel, halászattal és sok más szakpolitikai területtel kapcsolatban. A Fekete-tengeri szinergia megvalósítására vonatkozó első jelentés a megvalósítás második évében rávilágított arra, hogy volt néhány ágazatban némi előrehaladás, máshol viszont semmilyen előrelépés nem történt. Az előrelépésnek tekintető az, hogy három ágazati partnerség jött létre a közlekedés, az energia és a környezetvédelem területén. A környezetvédelmi partnerségi program idén évelején indult. A második fejlemény volt a határon átnyúló együttműködés, pályázatok indultak egy évvel ezelőtt Fekete-tengeri határon átnyúló együttműködési programokkal kapcsolatban. Elindult a közös operatív program határon átnyúló együttműködésre, 17,5 millió eurót kapott ez a program 2013-ig. A e, pályázatok elbírálása még nem zárult le. Egy másik fontos szempont a Fekete-tengeri szinergia megvalósításával kapcsolatban az együttműködés a régió több partner szervezetével és más nemzetközi vagy regionális szervezetekkel. 2007 óta az EU és a Fekete-tengeri Gazdaság Együttműködési Szervezet közötti együttműködés eh, a politikai párbeszéd erősítését szolgálta. Ugyanakkor ez a párbeszéd nem zár ki senkit. Az Európai Unió nyitott az együttműködésre más regionális szervezetekkel is. Így például van lehetőség arra, hogy a Fekete-tengeri fórum és partnerré váljon, bár ez még eddig nem történt meg. A Fekete-tengeri szinergia szorosan kapcsolódik ahhoz a kontextushoz, környezethez, amelyben végrehajtják. A Fekete-tengeri szinergiát hm, elég negatívan befolyásolta néhány fejlemény az EU-n belül, illetve a régióban. Nemzetközi szinten 2009 elejéig eh, a Oroszország és a NATO viszonyának a megromlása volt egy ilyen negatív tényező. Az EU szintjén az elmúlt két évben ugyan az EU intézmények, a tagállamok és a soros elnökségek elsősorban azzal foglalkoztak, hogy megtörténjen a Lisszaboni szerződés ratifikálása, illetve a gazdasági válsággal kellett foglalkozniuk. A keleti politikát elsősorban a keleti partnerségen belül folytatja az EU, de erre árnyékot és az erre árnyékot vetett a Fekete-tengeri szinergia. A Fekete-tenger térségének a szintjén Oroszország a Fekete-tengeri térsége kapcsolatos megközelítése eh, kapcsán ez a biztonsági érdekek mentén vált stratégiai fontosságú régióvá. Alacsony szintűek a regionális együttműködési formák, eh, és most azonban úgy látjuk, hogy az EU számára lehetőségek eh, nyílnak eh, a regionális együttműködés keretében. Ukrajna, Törökország viszont elkezdett Oroszország felé közelíteni. Az Európai Unió viszont még mindig nagyon fontos partnere mind a két országnak. Az Európai Unió a fekete tengeri térség szempontjából gravitációs központtá vált, különösen a gazdasági tevékenység szempontjából. Nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan tudnánk tovább fejleszteni a Fekete-tengeri szinergiát. Több problémát határoztunk meg, több problémára világítottam rá eddig. Ilyenek voltak a politikai támogatás hiánya az EU tagállamok részéről, a konkrét politikai mechanizmus hiánya, különösen a monitorozás szempontjából, jól látható pénzügyi források hiánya, eh, a regionális politika, a partnerségi programok, illetve a társulási programok eh, jelentetnek eh, némi forrásokat, jelentetnek forrásokat. De problémát jelent az, hogy nincsenek e, kiemelt kezdeményezések, sok a megkettőződés a regionális intézmények között. Nagyon lassan történik a regionális projektek értékelése és végrehajtása. A fő kérdés éppen ezért az, hogy még mindig e, releváns, fontos-e a Fekete-tenger térsége a számunkra. Az EU egymásnak ellentmondó feltételeket talál ebben a térségben. Egyrészt nagy az igény a regionális együttműködésre, így például, ha olyan regionális közjavakra gondolunk, mint amilyen a környezet, Másrészt ezek a regionális együttműködés célzó kezdemény, kezdeményezéseket alá beárnyékolják a konfliktusok, a biztonságot fenyegető válságok. Tehát arra a kérdésre, hogy vajon a fekete-tengeri szinergia még ma is releváns-e, a válaszunk az, hogy igen, ez még mindig releváns. Elsősorban azért, mert a megközelítés integratív, kiterjed minden fő partnerre, Oroszországra és Törökországra is. A Fekete-tengeri szinergiában több lehetőség van arra, hogy válaszoljunk a kihívásokra, amelyek a régió országai szembesülnek, és így erősödjön a multilateralizmus ebben a térségben. Ahhoz, hogy a régióban uralkodó feszültségeket leküzdjük, a fekete-tengeri szinergiát mentesíteni kell a túlpolitizáltságtól, és jobban gyakorlatiasabbá kell tenni, eredményorientált megközelítésre kell sokkal inkább koncentrálni. Végezetül néhány ajánlást hagy fogalmazzak meg. A következtetések alapján a következő ajánlásokat dolgoztuk ki. Először is az EU-nak meg kell határoznia azt, hogy a fekete-tengeri szinergia milyen módon működjön. Ez konkrétan azt jelenti, hogy legyen egy elkülönített költségvetési sor, egy biztos fix forrás, a finanszírozás. Másrészt a fektetengeri szinergiát jobban kell integrálni partnerországokkal, ápolt bilaterális kapcsolatok rendszerébe. Harmadsorban az EU-nak továbbra is csak néhány prioritásra kellene koncentrálni, el kell kerülni azt, hogy túl szét töredezzenek, el vesszenek a kezdeményezések. Szisztematikusan eh, kell eh, a bázis eh, munkáját segíteni, projekt alapú megközelítésre van szükség. Az Orosz Federációhoz fűződő kapcsolatokat is figyelembe kell venni. Az EU eh, már a eh, projektek tervezésének korai fázisában kell felvenni a kapcsolatot a regionális partnerekkel, hogy erősíteni lehessen bennük azt az érzést, hogy ezek a projektek az övék érdeküket szolgálja. Emellett a civil társadalom támogatását is fokozni kell. Nyilvánvaló, hogy erősíteni kell a nyomonkövetést, a monitorozást, hogy lehessen korrigálni a e, szakpolitikai stratégiát, és erősíteni kell e, azt a szempontot is, hogy jobban odafigyeljünk, jobban láthatóvá váljon az egész Fekete-tengeri térség az EU számára. Köszönöm. Grazie, Köszönjük Delkoly asszonynak. Kiváló erődös, hát most Kani úr kap szót, Karingam úr, aki a Fekete-tengeri Regionális Együttműködés Szervezetének vezetője. Kérem, hogy tartsa be a 10 perces felszólalási időt. Köszönöm, elnök úr. Megtisztelő, hogy megjelenhettem önök előtt ma. Először is visszalépnék, és nézzük messzebbről a képet. Az utóbbi két év fejleményéről szeretnék először szólni. 2000 8. augusztusa óta. Több ajánlás született, amelyek azóta megvalósultak, illetve megfogalmazódtak az új stratégiában. És utána térnék rá ezek részleteire. A földrajz, a történelme, a gazdaság struktúrája a Fekete-tengeri térségnek nagyon eltér az európaitól, és eh, Nyugat-Európa átalakító ereje nem működik egyértelműen. Az orosz-török kapcsolatrendszer az USA is nagyon fontos szerepet játszik, nem csak az európai. Ezek a nagy hatalmak sokáig ö, kiszolgáltatták ezt a térséget sok külső erőnek, demográfiai fejlődésük is Ö, tulajdonképpen Törökországra és Oroszországra is igaz ez. A demokratikus szervezetei ezeknek az országoknak is még elmaradottak, van hova fejlődniük. Belső és külső nyomásnak vannak kitéve, ezért az európai félnek arra kell törekednie, hogy a Fekete-tengeri térség vezetői egymással, főleg Oroszországgal megegyezzenek. Oroszország láthatóan próbálja kiterjeszteni újra befolyását erre a térségre, ugyanakkor az Európai Uniónak is inkább az országok autonómiájának növelésére kell, ö, ö, hez kell hozzájárulnia, és nem szabad, hogy mi is úgy lépjünk fel, mint az oroszok. Meg kell őket támogatnunk abban, hogy a helyi konfliktusokat ö, megoldják. Az oroszok akár az erőszak bevetésétől sem rettennek vissza, hogyha az érdek szférájuk védelméről van szó, nemrégiben megerősítették a Fekete-tengeri flottájukat, Azerbajdzsánban új orosz katonai bázisokat hoztak létre, és persze gazdasági eszközökkel is megpróbál Oroszország mindenhol befolyást szerezni. Ha az utóbbi két évre visszatekintünk, akkor látunk bizonyos trendeket, amelyek mutatják, hogy miért nehéz a regionális fejlesztés. Óriási változások történtek a 2008-as háború óta. A háború rákényszerített egymásra az országokat a környéken arra, európai és amerikai nyomásra is persze, hogy egymással megegyezzenek valamilyen szinten. A háborúnak nagyon jelentős destabilizációs hatása volt. De pozitív hatása az volt, hogy sokan újra gondolták korábbi stratégiájukat. Ami a gazdasági válságot illeti, sajnos az is átszűrődött ebbe a térségbe is, és váratlanul nagyon komoly hatásokkal járt itt. Jelentősen megugrott a munkanélküliség, a kormányba vetett hit meg pedig megrendült, főleg a nyugat-kaukázusi térségben és valamennyi ország eladósodott. A kormányok megpróbálják most kezelni ezt a helyzetet, de továbbra is kiszámíthatatlan, hogy milyen további hatásai lesznek a gazdasági válságnak. Az európai országokat is súlyosan értette, érintette a válság, az usa is. Mindenhol foglalkozunk a kérdéssel. De itt súlyosabb a helyzet. Újra értékelik ezek az országok a saját identitásukat, és a Lisszaboni szerződés óta az Európai Unió is ezt teszi, tehát folyamatosan változnak a koordináták. EU számára, az EU számára ez a régió valahogy elvesztette jelentőségét a korábbiakhoz képest. Kicsit azt látjuk, hogy az USA beli válság is súlyos hatással járt a térségre, kormányok váltották egymást, egyes új kormányok újra Oroszország felé fordultak, illetve nem koherens a politikájuk például Kelet-Európával szemben sem. De maga az USA sem konzisztens önmagával, és ne beszéljünk akkor Kínáról, Indiáról még. Nem is beszéltünk róluk. Tehát Örményország, Azerbajdzsán miközben hirtelen gazdasági fejlődésnek indult, Abháziában, Dél-Osszétiában pedig az oroszok szereztek befolyást. És sok, ez a sok változó és változás destabilizálja a térséget, a helyi feszültségek bármikor kiterjedhetnek az egész nagy régióra. A két legígéretesebb ország Ukrajna és Grúzia, de ezek is nagyot változtak a narancsos forradalom óta. Grúziában komoly demokratikus deficit merült föl, Ukrajnában a demokratikusan megválasztott elnök irányt váltott, és ezért minden régiót értékelő stratégiának Figyelembe kell venni ezt a sok-sok változót. Moldovában van legtöbb esély arra, és Azerbajdzsánban talán, hogy, hogy a demokrácia fejlődésnek induljunk, bár Azerbajdzsánban nem beszélhetünk semmiféle demokráciáról még. Ahogy az előttöm szólók is elmondták, az orosz és a török ö, partner helyi viszonyok között nagyon fontos stratégiai jelentőségű jelenleg Azerbajdzsánban és a Karabach fensíkon továbbra is fennáll a feszültség, amely bármikor felrobbanthatja ezt a puskaparos hordót. Néhány ajánlást szeretnék megfogalmazni. Az Európai Uniónak most arra kell törekednie szerintem, nem tudom, hogy fogalmazza meg, hogy ezeket a feszültségeket a helyi országok között enyhítse. A feszültségek hátterében szinte mindig Oroszország áll, illetve az oroszokhoz fűdő, fűződő kapcsolata. A keleti szomszédsági politikánknak ö, arra kell törekednie, hogy, hogy valamennyi Európai Uniós ország közösen lépjen föl a térségben, egy hangon szóljon, a külpolitikában, ezt ezerszer elmondtuk már, most a közös külpolitikának a kialakulása talán egy megfogható lépés ebben a tekintetben. A gazdasági válságról szólva megint, ugye továbbra is el kell kerülnünk, hogy protekcionista trendeknek engedelmeskedjünk, ugyanez a veszély ezekben az országokban is, de az idegen gyűlölet, a xenofóbia, ehhez hozzájáruló akadályok. Ha a Fekete-tengeri szinergiát és a keleti politikánkat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a két megközelítés néha átverésben áll, néha pedig konfliktusban áll egymással. Ma is hallottuk, hogy mindkettőnek több pénzre lenne szükségük, szüksége. De nem csak több pénzre van szükség, hanem arra is, hogy a két kezdeményezés egy kicsit jobban összehangoltan működjön. Nagyon bonyolult a térség, és mindkét mechanizmus éppen ezért több rugalmasságot, több rugalmas kezdeményezést igényelne. És persze nyilván a finanszírozás is fontos téma, a legfontosabb a korrupció elleni harc finanszírozása lenne, megfogható módon kéne visszaszorítani a korrupciót. A helyi közigazgatással, kormányokkal való együttműködés során az EU-nak azonban nem szabad elfelejteni, hogy van ott is politikai ellenzék, független média, civil társadalom, és ezeket is fel kell karolni. Aggasztó, hogy ezeket szinte valamennyi térség kormánya megpróbálja elnyomni. És itt igazán lenne valami, az EU és az USA számára, hogy közösen fellépve ezeket a civil szervezeteket megtámogassuk. Meg kell érteni azt is, hogy óriási teher nehezedik a helyi kormányokra is, hiszen a gazdasági stabilitás, a demokrácia minimális feltételének megteremtése is súlyos kihívások a kulturális etnikai sokféleség tükrében és továbbra is kiemelt prioritásként kell kezelnünk az etnikai konfliktusokat, amelyek folyamatosan veszélyeztetik a térség stabilitását. Az uniónak van bőven tapasztalata például az északi dimenzió kapcsán a tekintetben, hogy hogyan lehetne a Balkánon is megosztott közösségeket egymással kibékíteni. Összefoglalva, a Fekete-tenger térsége ezek az országok dinamikusan változnak az utóbbi évek során, a gazdasági válságot megtetőzte a helyi identitásválság, az európai identitásválság, és az orosz-török fél folyamatos fellépése, a demokrácia elmaradottsága. Az USA-nak elég komoly és világos stratégiája van a térségben. Itt most az a fő kérdés, hogy hogy az EU is képes-e a keleti politika ö, keretén belül egységesen fellépni, béketeremtő erőként fellépni. Ö, meg kell fogalmaznunk megfogható kezdeményezéseket a közös értékek alapján. Szerintem itt még nem csak, hogy nincs befejezve a missziónk, hanem csak még eztán kezdődik. A fekete térség Fekete-tengeri térség demokráciai folyamatos veszélynek vannak kitéve, meg kell őket óvnunk ezektől. Köszönöm, elnök úr. Grazie, dr. Kanninger. Köszönöm szépen Cunningham úrnak az előadását. Most pedig eh, a vitára fogunk áttérni. Sajnos három percre kell, hogy korlátozzam a hozzászólási időt. Paszkó úr kezdi a hozzászólók sorát, alelnök a szakbizottságnak és a szocialisták árnyék jelentés tevője. A Fekete-tengeri térség nagyon bonyolult, és igenis rendelkezik azzal a potenciál, potenciállal, hogy negatívan befolyásolja az európai kérdéseket. Azt gondolom, hogy a szinergia jó, hiszen mindez már megmutatkozott, e, és ennek a térségnek a jelentőségét is hangsúlyozza. De egy kicsit idealista elképzelésről van szó, hiszen e, olyan koncepciók körül mozog mindez, amely, amely 20 éve még nem létezett, teljesen máshogy nézett ki ez a térség 20 évvel ezelőtt, most pedig szeretnénk ezt a térséget úgy látni, mint olyan térségeket, amelyek e, jól működnek. Van egy további probléma is. Itt három jelentős kérdéskör ötvöződik. Az egyik eh, probléma Oroszország. Eh, az EU stratégiai kapcsolatokat tart fenn Oroszországgal, és mindaz, ami itt zajlik, az említett kereten belül történik inkább a konfrontációra van lehetőség, mint sem az együttműködése az EU és Oroszország között. A legtöbb nagy európai ország fél attól, hogy egy bonyolult játékba bonyolódjon, amely tulajdonképpen konfrontatív jellegű. Törökország és Ukrajna a másik két probléma. Legalábbis ezek problematikusak, ami az EU-val fenntartott kapcsolatokat illeti. Amikor a stratégiáról beszélünk, akkor az eltökéltségről is beszélünk, és én ezt nem látom igazán, hogy ez honnét eh, érkezhet. Van azonban egy eh, pozitív dolog, úgy tűnik, hogy eh, a Duna stratégia kapcsán nagyobb a konszenzus és az akarat. Európa keleti részében ez pedig a saját határainkon belül van. Tehát én itt látok egy pozitív lehetőséget, amely talán átterjedhet a Fekete-tengeri térség felé is. Ha például az USA megerősíti kapcsolatait Kínával, és nagyobb hangsúlyt fektet ezekre, ez pedig belátható, akkor ez az eu orosz kapcsolatokra is hatással lehet, különösen azokra az országokra nézve, amelyek az EU és az Oroszország közötti határ közelében vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Pusztináró úr, aki a Regi eh, nevében készítette a véleményt. Ami a regionális perspektívát illeti, én a jelentésemben kulcsfontosságú kérdésekre térnék ki. Nagyon fontos a térségben az összes létező szereplőt bevonni. Az EU tagországait és harmadik országokat is. Egyébként ez a stratégia nem válhat megfelelővé, és nem fog működni. Kulcsfontosságú tényező az, hogy legyen e, együttműködés, koordináció a meglévő intézmények, az EU-n belül, illetve a még felállítandó intézmények között. A gazdasági együttműködés rendkívül fontos. A Fekete-tengeri térségi együttműködési tanács parlamenti közgyűlése is nagyon fontos, és amikor a szinergiáról beszélünk, akkor én egy viccet szeretnék elmondani. Eddig a szinergia létezett energia nélkül, ahol Mincsev úr, ahogy Mincsev úr el is mondta. Az energia válság jelentős hatásokat fejtett ki. Éppen ezért felmerül az a kérdés, hogy Azért, hogy hatékonyá válhasson a szinergia, meg kell a jövőben változtatnunk bizonyos aspektusokat. A második pont a koordináció az infrastruktúrális projektek, a már meglévő projektek között, illetve azon projektek között, amelyeket az Európai Unió tagországaiban és partnerországokban ki akar fejteni. A Fekete-tengeri térséget egy autópályépítési projekt is érinti. Az energiaprojektek kulcsfontosságúak, amelyek mind meghatározóak az energiaellátás és a biztonság és a környezetvédelem szempontjából is. Jelenleg a dél, déli áramlat gázvezeték, a Nabucco is ott vannak, de megtanultuk-e a leckét az északi áramlatból, a mexikói jövőbeli katasztrófából, hiszen ha megnézzük ezt a két problémát, regionális együttműködésre, koordinációra van szükség, illetve megállapodásra, a legfőbb infrastruktúrális projektek kapcsán szükség van egy regionális eszközre, egy kötelező érvényűre. A Fekete-tengeri térség az egyik legszennyezettebb térség eh, Európa periferális területeit nézve, illetve az európai vizekre nézve is hajlandóak vagyunk-e valami olyan lépésre, amely kötelező érvényű lesz, A mai napig csak bilaterális egyeztetések, bilaterális eszközök voltak. Az Európai Unió nagy tagországai, vagy pedig multinacionális entitások között. Ha megnézzük az eredményt, akkor kiderül, hogy Európának egyetlen hangon kell felszólalnia, és a végső megjegyzésem elnök úr. Amikor a szereplőkről beszélünk, én óvaintenék attól, hogy egy kevésbé beszámítható partnerként bélyegezzük meg Törökországot. Európa mennyire belátható, például Törökország csatlakozását illetően. Köszönöm szépen. Onorevole Ticao, relatrice della Commissione Industria. Tre minuti, per favore. Thank you very much, uh, Mr. Uh, President. Uh, I uh, would uh, like to refer only to the uh, fields uh, within... Az ITRE uh, képviseletében szeretnék egy kérdést feltenni. Látnunk kell azt, hogy geostratégiai jelentőségű a Fekete-tengeri térség az energia biztonság szempontjából, illetve az e- energiaellátás diversifikáció szempontjából. Mivel a Kaspi-tenger, közel-kelet és közép-ázsia is közel vannak, Bulgária és Románia csatlakozása után az Európai Unió nagyon fontos szereplőjévé vált ennek a térségnek térségnek. Szeretném felhívni a figyelmet az EU-Oroszország közötti stratégiai partnerség fontosságára, illetve a bilaterális kereskedelmi kapcsolatok keretén belül történő beruházásokra. Sajnos a hozzászóló mikrofonja megakadt, tehát eh, szeretném az EU-Oroszország közötti eh, stratégiai partnerséget kiemelni, illetve a bilaterális kereskedelem erősítését, eh, befektetések erősítését, a kereskedelmi liberalizációt, illetve a versenyhelyzet erősítését a Fekete-tengeri térségben. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy új gáz és elektromos összekapcsolódás, új erőművek fognak épülni, a nukleáris projekteket, hogyha vizsgáljuk. Hangsúlyozni szeretném az átlátható piaci szabályozásokat és befektetéséket, illetve a fair feltételeket, a beláthatóságokat, illetve a kereskedelem erősítését a Fekete-tengeri térségben. Az EU energiállátás biztonsága a források diversifikációján kell, hogy alapuljon, és szeretném hangsúlyozni a Nabucco gázvezeték fontosságát, és fontos, hogy az EU felgyorsítsa ennek megvalósítását. Szeretném hangsúlyozni a multilaterális energiaegyüttműködést is, hiszen a WTO és az a szerződés e, főelve, fő, rögzítette a főelveket, a szabályozó integrációt erősítenünk kell az EU jogalkotásában, illetve bizonyos országok bekapcsolódását. Az energiaközösségekre vonatkozó szerződés szempontjából az EBRD nagyon fontos tevékenységet fejt ki. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a nemzetközi kereskedelem és a hidrokarbonok szintén nagyon fontosak. Nagyon fontos az intermodális szállítási lehetőségek kiaknázása. Látnunk kell annak fontosságát, hogy Igenis fontos a Fekete-tengeri térségi szinergia, a Fekete-tengeri bizottság és együttműködés, de a bizottságot felszólítjuk arra, hogy hozzon létre egy EU Fekete-tengeri térségi stratégiát és zászlóhajós projekteket szeretnénk támogatni. Nagyon fontos a konnektivitás és a kommunikáció erősítése. Köszönöm. Kazak, képviselő. Szintén rapportőr három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt vendégeink, csak nagyon röviden szeretném bemutatni azokat az iránymutatásokat, amelyeket az általam készített véleményben a kül kereskedelmi bizottság számára dolgoztam ki. 2000 és 2008 között a Fekete-tengeri térség látványos gazdasági növekedésen ment keresztül, kb. 6%-os volt a növekedés. Ez követte azonban a gazdasági válság, és ennek következtében természetesen a válságnak nagyon negatív hatásai voltak a tőkemozgásokra, a térség bankrendszerére. A Fekete-tengeri térség országai Pénzügyileg és gazdasági szempontból is azonban nagyon fegyelmezetten reagáltak a válságra, és tulajdonképpen jobban alkalmazkodtak a válsághoz ennek a térségnek a bankjai pénzintézetei, mint sok más fejlettebb térségé. Rátérve a Fekete-tengeri szinergia programra, Nagy előnyökkel jár az EU számára is eh, ez a program. Különösen, hogyha az együttműködési programokra gondolunk, amelyekről a kollégáim is már előttem beszéltek, én is csak egyet tudok érteni azzal, mennyire fontos a regionális együttműködés. Azonban sok mindenen kell még javítani. Elsősorban a kereskedelmi együttműködés és a kereskedelmi tanács működésén kellene még sok mindent javítani. A környezetvédelem területén is léteznek partnerségi kapcsolatok, és ezeknek a jelentősége is kiemelkedő. Ebben a térségben az energiabiztonság, az energiaellátás biztonsága és a megújuló energia kérdése tartoznak még a legfontosabb témák közé. Ahhoz, hogy a régióban előrelépés történjen a kereskedelem a szociális területen, ezek a kérdések kiemelkedő fontosságúak, ugyanúgy, mint a vto hoz fűződő kapcsolata ennek a térségnek. Itt ugyanis fontos adó jogszabályokat kellene harmonizálni annak érdekében, hogy ne legyenek kereskedelmi akadályok, és szabad kereskedelmi térségi alakulhasson ez a térség hogyha mm, a WTO parlamenti közgyűlésével folytatott együttműködésre gondolunk, ezt is erősíteni kell. Köszönöm Kacák asszony. Jutov asszony, aki a halászati kérdések raportőre, halászati szakbizottságban dolgozik. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy eh, hozzászólhatok. A halászati szakbizottságban eh, a Fekete-tengeri halászat fenntarthatóságának témakörében vagyok jelentéstevő. Először készül ilyen jelentés. Tudjuk azt, hogy csak eh, két állam, Bulgária és Románia határos az tulajdonképpen az EU többi országával ebben a térségben, de nagyon lényegesnek tartjuk, hogy kidolgozunk egy stratégiát ennek a régiónak a számára ugyanis nagyon sok sajátos jellemző és probléma jellemzi ezt a régiót, amivel foglalkoznunk kell. Nem túlzás az, hogyha azt mondjuk, hogy regionális téren még nagyon sok a tennivaló. Románia és Bulgária csak néhány éve tagjai az Európai Uniónak. Ezért különösen összönöznénk azt, hogy legyen egy hosszú távú stratégia erre a térségre. Azt gondolom, hogy a Fekete-tenger és a halászati politika számára teret kell adni az Európai Unióban, és jogszabályokra van szükség az ökológiai szempontok erősítése érdekében, és annak érdekében, hogy szorosabb legyen az együttműködés, és hogy az EU a halászati célkitűzéseit elérhesse, meg tudja valósítani nem régen a parlament közé közgyűlést, az Euronesket is létrehoztuk, ami egy nagyon jó fejlemény. Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem lesz könnyű, a, nem lesznek könnyűek a tárgyalások az EU számára, különösen a halászati kérdésekről van szó, Oroszország, Törökország, Ukrajna és Grúzia, mint tárgyaló partnerek nem a legkönnyebb partnerek. A halászat ennek a térségnek a lakói számára az életük meghatározója, hiszen ettől függ a térség jóléte. Köszönöm szépen. Most pedig Kovacsev kollégái a szó kettő percben. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mind a három szakértőnek, hogy elmondták a véleményüket. Kedves kollégák, a következtetés, amit levonhatunk, az az, hogy a Fekete-tengeri stratégiát jobban kell, be kellene emelni az EU politikába, ezt láthatóvá kellene tenni, és aktív politikára van szükség. Ez az EU tagállamoknak ugyanúgy érdeke, mint szomszédainknak. Ez a stratégia nem szabad, hogy csak papíron maradjon. Az EU számára és a partnereink számára is csak egy megfelelő stratégiával biztosíthatjuk a jólétet, a stabilitást. A szomszédsági politikánk, a szinergia program, a keleti partnerség megfelelő finanszírozást tesznek szükségessé, tehát ezeket a programokat finanszírozni kell, hatékonyan kell lebonyolítani a finanszírozást, és el kell kerülni az EU pénzügyi eszközeinek az alkalmazásakor az abszorciós problémákat, tehát ezeket a pénzeket fel is kell tudni jól, hatékonyan használni. A retorika az megvan, de nagyon sokszor üres szavakat hallunk csak, és ezteket nem követik tettek ebben a régióban. Bulgária részben a Fekete-tenger partján helyezkedik el, nekem vannak Várnán van és burgaz van is, és tudom, hogy mennyire fontos számunkra a határon átnyúló együttműködés. Amit Mincsev úr mondott, az nagyon is igaz valóban úgy van, hogy ebben a régióban nagyon sok a befagyott konfliktus, különösen a régió keleti részén, Észak-Kaukázusban, Hegyi Karabachban, és azt hiszem Európának sokkal aktívabban kellene itt fellépni. Az új külügyi szolgálatot, a Lisszaboni szerződést is fel kellene használnunk eh, arra, hogy Európa ebben a térségben ne csak pénzügyi támogatóként lépjen fel, hanem a problémák megoldásában is aktív szerepet játszon. Itt a konklúzióm az lenne, hogy egyfajta ötletbörzére, brainstormingra lenne szükség a régió érintett fontos szereplőivel együtt, és meg kell teremteni az egyensúlyt az EU politikájában. Köszönjük Kovacsev úrnak! Most Ennis kolléga kap két percet. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadásokat is, és előadóinktól szeretnék néhány kérdést megkérdezni. Ugye ennek a meghallgatásnak az a célja, hogy hogyan alakítsuk az EU stratégiáját a fekete tengeri térségben. Ugye nem csak szinergiákat akarunk, hanem stratégiát, ezzel egyetértek, tehát szinergiák helyett stratégiára van szükség. Ha azonban ez a helyzet, akkor szeretném tudni, hogy önök szerint mi a különbség a szinergiák és stratégia között. Általában a stratégiák ugye hosszú távú érdekekre építhetők föl, nincs értelme a stratégiát kialakítani, ha nincsenek ilyen hosszú távú érdekek. Önök szerint melyek az EU hosszú távú érdekei ebben a térségben? Második kérdésem a Fekete-tengert lehet egy térségként tekinteni, vagy inkább sokféle térség keverékének, amelyben az Európai Uniónak nagyon különböző érdekei vannak országonként. A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, és én is tudom ezt, a saját tapasztalatom is azt mutatja, hogy Oroszország és Törökország nagyon fontos geopolitikai szerepet töltenek be a térségben, hogy e két országgal kapcsolatban, akik ugye nagyon enyhén szólva visszafogottan reagálnak az EU ö, stratégiájára. Ö, hogyan lehetne ezt a két országot ösztönözni arra, hogy velünk együttműködve lépjenek föl? Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Szevrin úrnak a kérdéseket. Karakis úr kap most lehetőséget, hogy feltegye kérdéseit. Köszönöm szépen. Nem mondanak semmit. Holom. Rendben van. A vita itt az Európai Parlamentben nagyon érdekes, és szeretnék én is egy észrevételt tenni. Nagy tisztelettel adózom az előttem szólók véleményének. Az az érzésem, és azt elég sajnálatosnak tartom, hogy vendégeink Cunningham úr és Mincsev úr igazából nem segítettek nekünk abban, hogy alaposabb betekintést kapjunk a problémába, és hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat megoldani. Erről sem igazán hallottunk sokat. Ami Cunningham úr előadását illeti, több gondolatot, ajánlást fogalmazott meg, és abban, amit Mince úrtól hallottunk, abban voltak bizony tévedések is stratégiai fejleményekről volt szó, de én azt vártam igazán, hogy többet hallunk majd az előadóktól arról, hogy milyen tapasztalatok halmozottak fel az együttműködés során a Fekete-tengeri térségben. Dölkur eh, asszonytól hallottunk erről is néhány szót. Szerintem nem igaz, hogy a Montrői eh, szerződés eh, olyan problémákat vetett fel, mint ahogyan ezt Mincsev úr említette. A Montrői szerződést módosítani kell, vagy fel kell váltani valamivel, hallottuk tőle, de mivel váltsuk fel a Montrői szerződést? Az energiállátással kapcsolatban Mincsev úr monopóliumokról beszélt. Miért mondta ezt Mincsev úr? Ez egy nyitott piac, az országok gázt, olajat ott vásárolnak, ahol akarnak. És hogy Oroszországból vásárolnak, hát mi ezzel a baj? azután a földrajzi helyzeten nem lehet változtatni. Köszönöm szépen, Angurakis úr. A szerző újra szót kért, hogy néhány kérdést tisztázhasson. Röviden, elnök úr, tudom, hogy nincs időnk. De úgy gondolom, és úgy gondolom, hogy a szakértőnknek is meg kell adni még a szót nyilván. Tehát röviden, annyit akarok elmondani, hogy nagyon sok furcsa véleményt hallottunk a Fekete-tengeri térségről, és valóban egy kicsit fekete-fehér kép helyett most egy realisztikus kép kezd kialakulni bennünk. Szeretnék röviden válaszolni az engem érintő kérdésekre. Például arra, hogy a Fekete-tenger egyfajta holt-tenger olyan értelemben, tenger e olyan értelemben, hogy elfeledkeztünk róla lehet, hogy a Fekete-tenger egyszerűen orosz és török érdekszféra, és Európának nincs ott keresni valója? Elvesztjük a Fekete-tengert esetleg még mielőtt megszereztük volna, hogy így szóljak? Aztán újra meg újra elhangzik itt a finanszírozás kérdése. És nem tudom, kérdés vagy javaslat ez inkább, amit most mondok, az Európai Bizottság felé jó lenne, hogyha világos lenne a finanszírozási stratégia. Ha jól értem, idén tavasszal döntés született a bizottságnál a tekintetben, hogy másfél milliárd eurót a kísérleti projektek témájából, a környezeti kísérleti projektek ö, tematikájából egy másik EU ö, kísérleti projektre irányítottak át a banán szektorral foglalkozó kísérleti stratégiára. Ez igaz-e, és miért történt ez? Köszönöm, itt abba hagyom. Elnök, mielőtt megadom a szakértőnknek a szót, szeretném, hogyha a bizottság esetleg három percben még reagálna, a felvetésekre most is konkrét kérdést kaptak. Tudom, hogy önök inkább akkor szeretnének nyilatkozni, ha már megszületett a jelentés, de én mégis megadom önöknek a szót. Köszönjük, három perc pont elég lesz, hogy válaszoljak arra, amit kérdeztek. Nem lesz könnyű, de talán eddig lesz. Ezért néhány fontos dologra koncentrálok. Először is. Örülök, hogy itt nyíltan mindenki megfogalmazza a véleményét, és nem udvariaskodunk. A szerző is egy ilyen vitát szeretett volna. Ha az Európai Parlamentnek több, mint érdeke a térségben jelen lenni, és valóban dinamikusan lép föl a földközi tengeri témák kapcsán, akkor, akkor el lehet érni dolgokat. Dekúr asszony kérdezett rá a Fekete-tengeri szinergiák végrehajtására. Valóban eléggé kaotikus volt eddig a helyzet, nagyon sokáig tartott egyáltalán ezeknek a kialakítása. Igaza van, asszonyom, hogy nagyon sok belső és külső ok miatt szenvedett késedelmet a program, és harmadsorban az a véleményem, hogy bármit teszünk, Ha stratégiát akarunk kialakítani, akkor ahhoz feltétlenül szükséges, hogy ne csak papírokat gyártsunk, amelyeket nem tudunk végrehajtani, hanem olyan stratégiát alakítsunk, és önöknek a költségvetéssel óriási eszköz van a kezükben, nem akarom visszadobni a labdát, de önök a költségvetési hatóság szerepkörében hat, nyomást gyakorolhatnak a tekintetben, hogy mi az, ami hatékony, és mi az, ami nem, mire adnak pénzt, és mire nem. Ahhoz, hogy a szinergiák valóban létrejöjjenek, és a programok megvalósuljanak, és ebből a káoszból rendet csináljunk, arra lenne szükség, hogy a programok számának és kezdeményezések számának növelése helyett koncentráltan járjunk el, és fenntartsuk a kontinuitást a már elkezdett programok megvalósítása terén. Ide a stratégia fejezethez tartozik még az is. Hallottam, amit a szerző mondott, de azt is hallottam, hogy sokan rámutatnak a régió összetettségére. Valóban itt egy nagyon sok rétű ö, térségről van szó, és nem beszélhetünk arról, hogy a fekete tenger egységesen kezelhető lenne az EU szempontjából. Az egyes országoknak és a mi történelmi jelenlétünknek sokfélesége nem engedi ezt meg. Brüsszelből gyakran nem látjuk azt, hogy milyen helyi problémák, stratégiai és pszichológiai problémák merülnek föl a terepen. Nem mondanám, hogy ezek áthidalhatatlan nehézségek, de feltétlenül jelen vannak, és ezekre figyelemmel kell lenni. Minden kijelentésünknél, minden döntésünknél a tekintetben, hogy milyen eszközöket akarunk alkalmazni a térségben. Tudom, hogy nincs több időm, annyit még, hogy jó hír szerintem, hogy felmerült végre a stratégia szó, és nem csak a szinergiák kifejezés, és felmerül az, hogy az eszközeinket alárendeljük egy ilyen kialakítandó stratégiának. És továbbra is rendelkezésre állok nyilván a szerzőnek, az önök bizottságának. Köszönöm szépen, akkor most megadjuk a szót a szakértőinknek. Minden bizonyal nincsenek könnyű helyzetben, Megkérem őket arra, hogy szakértelmük alapján válaszolják meg a feltett kérdéseket, és maximum 10 percben próbáljanak meg választ adni. Először Mincsev úr kap szót, az első előadó, és mindenki 3-4 percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. A szinergia és a stratégia közötti különbség a következő bevezető mechanizmus volt a Fekete-tengeri szinergia. Éppen ezért eh, alakították ezt ki egy már meglévő nem intézményi kereten belül, ami a BISZEK volt. A stratégia pedig azt jelenteni, hogy az Európai Unió külön eh, jelenik meg eh, a térségben, és a térség többi tényezőjével konkurál, mi az Európai Unió hosszú távú érdeke ennek a stratégiának a kidolgozásában? Pusztán az, hogy Bulgária és Románia tengerparti térséggel rendelkezik a Fekete-tengeren. Én nem gondolom, hogy ez lenne a cél. Az Európai Uniót a hosszú távú perspektívák érdeklik. Fontos, hogy kelet felé szomszédsági politikával rendelkezzen, és az Európai Unió értékei is megjelenjenek. Nagyon fontos, hogy ez a szomszédság egy barátságos szomszédság legyen, az Európai Unió számára. Egyébként pusztán a pénzt veszi fel, illetve um, nagyon sok energiát is elvesz az Európai Unióból. Ezek olyan országok, amelyek uh, talán soha nem lesznek tagja az Európainak, vagy esetleg esélyeik vannak a csatlakozásra. Tehát uh, itt egy uh, európai Commonwealth-ről lehetne szó, amely az európai értékkörhöz és intézménykörhöz tartozik, anélkül, hogy az Európai Unió tagjai lennének ezek az országok. A Fekete-tengeri térség ilyen vagy olyan formában az Európai Unióhoz tartozhat, különböző stratégiai tények miatt, de bárminek is tekintjük az Euró- a Fekete-tengeri térséget, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ebben a térségben az Európai Uniónak eh, prioritást kell élveznie. Ami a, a státuszkót illeti Oroszországot, Törökországot eh, tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mincsev doktor. Most pedig eh, három-négy percben adom meg a szót Lord Telk Először, ami a stratégiát illeti. Számomra a stratégiának e három fő funkciónak kell lennie. Először is az Európai Uniót jobban láthatóvá kell tenni ebben a térségben. Különösen a, például, ami a keleti partnerséget illeti. Nem szabad, hogy ez egy elfeledett régióvá váljon. Nagyon fontos lenne az EU hosszú távú érdekeit definiálni. A hosszú távú érdek természetesen a stabilitás, amely azon alapul, hogy bizonyos értékek, közös értékek, ami a Fekete-tengeri szinergiát illeti, itt elhangzott. Az, hogy nagyon fontos a sokszínűség megtartása a térségben, de én azt gondolom, hogy ennek a szinergiának a hozzáadott értéke abban áll, hogy különböző regionális részletek ötvöződnek. Természetesen ezzel különböző kapukat lehet megnyitni, például a Kaspi-tenger felé, és ezáltal ez az eszköz egyedülállóvá válhat. Hiszen a szinergia gondoskodhatna arról, hogy azok az országok, amelyek különböző politikai kategóriákba tartoznak, együttműködnének. Ami Oroszországot illeti, hogyan lehet Oroszországot motiválni? Természetesen ez nehéz kérdés. Azt gondolom, Ez a kérdés a gyökere az európai integrációnak. Hogyan kezeljük azokat az országokat, amelyekkel a múltban feszültségek voltak? Hogyan lehetne ezeket az országokat rábírni az együttműködésre? Azt gondolom, hogy meg kéne próbálnunk elérni azt, hogy ezek az országok dolgozzanak együtt, és a kis lépések módszerét alkalmazzuk, zsammoné módszerét. A környezetvédelem területén már indult egy partnerség, ez egy konkrét módszer, és a konkrét módszerek hatékonyak. Például, ami az északi dimenziót illeti, Oroszországot, Természetesen függetlenül attól, hogy ennek jelentős feladatai vannak, az északi dimenzióban Oroszország és Törökország a legfőbb partnerek. Köszönöm szépen Delk úr doktornak a hozzászólását, és dr. Cunningham kap végezetül szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem szerettem volna túl negatív képet festeni, megpróbáljuk az új kontextus kialakít, kialakítani. Az új politikánál figyelembe kell vennünk az új kontextus is. Egyetértek Mincsav úrral, erre a vitára nagyon szükség volt, és az új stratégiánál az új politikai, szociális és gazdasági kontextust is figyelembe kell vennünk. Fekete-tengeri szinergia kitűnő indulási pont volt, voltak jelentős előrelépések az együttműködés erősítésében, mint például a környezetvédelem, az autópályák, a vízgazdálkodás, a tengerbiztonság kérdése, és mindez erősítette a regionális együttműködést anélkül, hogy a hatalmi struktúrák sérüljenek. Azt gondolom, hogy ez nem válik elfeledett tengerré, ennek nincs is kockázata, nem válik elfeledett térségé, még mielőtt az Európai Unió ezt meghódította volna. Nem gondolom, hogy ennek reális veszélye van. Nagyon fontos a két mechanizmus megvalósítása, ezek kitűnő alapot képeznek, a munkához, de nagyon fontos az új politikai feltételeket szem előtt tartani. Fontos a rugalmasság, és reagálni kell a változó igényekre mindezzel a térségben. Köszönöm szépen, Cunningham doktor. Most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót a végső megjegyzésekhez. Mr. President, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minden kiváló előadónknak az elmondottakat, és köszönöm a kollégák észrevételeit, hozzászólásait. Mit tudok ehhez hozzátenni? Talán szükségünk lenne egy újabb meghallgatásra. Véleményem szerint világosabban látjuk most már azt, hogy mi is a helyzet, ahogyan mondani szoktuk, a Fekete-tengeri térségben. És valóban levonhatjuk azt a következtetést, hogy nincs oka, nincs indokunk azt hinni, hogy elfeledettéségé válik majd a Feketi-tenger. Hogyha nem nincs ilyen veszély, hogy ilyen elfeledett térségé válik, ebben figyelembe kell venni azt, hogy esetleg nem az EU, hanem más szereplők fellépésének lesz ez köszönhető. De az EU számára kulcsfontosságú terület ez a térség, nem marginális. Stratégiai szempontból és az energia kérdés szempontjából is központi jelentőségű az EU, az Európai Unió számára ez a térség. Egy másik kérdés, ami nagyon határozottan jelen volt a hozzászólásokban, az stratégia, a megfelelő stratégia iránti igény, ennek a szükséglete. A pódiumvita valamennyi hozzászólója, előadója elmondta, hogy az EU-nak általánosságban is érdekei vannak ebben a térségben. Egy másik fontos kérdés, amiről sokat hallottunk, a finanszírozás kérdése volt. Ez az általános problematika része. Szükség van konkrét, pragmatikus, gyakorlatias és hatékony eszközökre, programokra a Fekete-tengeri térség kapcsán. Tudom, hogy nagyon előre szaladt az idő, hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett a mai vitában. Nagyon köszönöm ezt, és remélem, hogy minél előbb újabb eszmecserére kerülhet sor. Elnök. Én is szeretném megköszönni mindenkinek, akik eljöttek, és köszönöm a szakértőinknek is, hogy itt voltak. Nagyon érdekes volt a mai ülés, és amint elkészül a jelentés, újabb megbeszélést szervezünk. Lezárom az ülést, és legközelebb Strasbourgban találkozunk.